dolgoznunk annak érdekében, hogy a közösségi szinten minél hatékonyabbak lehessünk. Ennyit akartam mondani. Május 6 jegyzőkönyvet, annak szövegét önök megkapták. Van-e észrevételük a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Nincs, akkor hivatalosan, ünnepélyesen elfogadhatjuk május 6-a csütörtök jegyzőkönyvét. Tessék parancsolni. Yeah. Mr. Mario Mauro. Mario Mauro. Köszönöm, elnök úr. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy ma délelőtt Afganisztánban két olasz katona életét veszített egy merényletben. Az Európai Unió nehéz szerepet játszik ebben a konfliktusban, és kérem, hogy az ülésszak kezdetén csatlakozzunk az áldozatok családtagjaihoz intézett részvét nyilvánításhoz ebben a nehéz pillanatban. Köszönöm szépen. Pitelli úr, tessék. Elnök úr, valójában egy percnyi szót kértem hogy ugyan ezen gondolatokat kifejezésre jutassa, mint Mauro kollégám, éppen ezért csatlakozom ez a részvét nyilvánításhoz, amit ő kifejezni kívánt, és azt hiszem, hogy az egész terem csatlakozik ehhez. A két elesett olasz katonával kapcsolatban, akik a merényletben veszítették életüket ma délelőtt. Azt hiszem, hogy itt a családtagokhoz intézett részvétet is ki kell fejezni, valamint a terrorizmus valamennyi formájának éles elítélését, és az európai közös cselekvést annak érdekében, hogy a békemisszió még hatékonyabb legyen, és még nagyobb biztonságot nyújtson ez a misszió. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollega. és köszönöm, hogy felhívták a figyelmünket erre a fontos eseményre. Nem feledkezhetünk meg róla, hogy katonáink a helyszínen képviselnek bennünket, és küzdenek a terrorizmus ellen. Nagyon sok igazságtalan helyzet alakul ki Afganisztánban és másút, és szolidárisnak kell lennünk velük. hangsúlyoznunk kell, hogy milyen nagy erőfeszítést tesznek a világ minden táján. Köszönöm, hogy felhívták a figyelmet erre. Van Arden úr, tessék! Tisztelt elnök úr! miközben afganisztáni tragikus áldozatainkra gondolunk, arra is gondolnunk kell, hogy szinte nap mint nap halnak meg brit katonák, akik a NATO misszióban ebben az országban vesznek részt. Úgy gondolom, hogy természetesen elismeréssel kell szólnunk a tragikus halálesetekről, és minden katona családtagja iránt részvétel kell lennünk, akik NATO szolgálatban veszették életüket. Elnök, teljesen egyetértek. Úgy gondolom, hogy minnyáján osztjuk az ön véleményét. Ezek az európai katonák minnyájunkat képviselnek, amikor a terrorizmus, az erőszak ellen küzdenek mindenhol a világban. Ők a mi képviselőink. Köszönöm. Henyon úr. Monsieur le Président, je crois qu'il est en effet... Tisztelt Elnök úr, azt hiszem, hogy természetes, hogyha fejet hajtunk azok előtt, akik munkájuk végzése közben meghalnak. Gondoljunk azokra a munkásokra is, akik azért halnak meg nap mint nap, mert a munkáltatóik nem adnak megfelelő eszközöket a kezükbe, hogy jó körülmények között dolgozhassanak. Proszę Państwa, e, e, Köszönöm szépen. Kedves barátaim, szeretnék beszélni egy nagyon fontos dologról